együttműködünk az osztrák hatóságokkal, hogy kiértékeljük a helyzetet. Köszönöm. Köszönöm, biztos asszony. Hét állásfoglalás tervezett van előttünk, erről fél tizenkettőkor fogunk szavazni. Következő napi rendi pont a lányok helyzete Pakisztánban. Különösen Malala Yousafzai helyzetére, esetére vonatkozóan. Gomez asszony, másfél perc van. Köszönöm, elnök úr. A talib szervezetek támadást indítottak több alkalommal Pakisztánban gyerekek ellen, nők ellen, és ez felhívta a figyelmét az Európai intézményeknek. Iszlám mozgalmaknak hívják ezeket, de igazából ezek anti-iszlám szervezetek, talibán szervezetek, és nagyon sokszor a nők ellen lépnek föl erőszakos cselekményekkel Pakisztánban, máshol is megtagadják az oktatásban való jogát a nőknek, nem vehetnek részt a civil társadalom életében. Gyakorlatilag az élethez való jogát tiltják meg, vagy tagadják a nőknek és megrázta az egész világot ez a helyzet. Ez a nagyon bátor lány, akinek az egyetlen bűne az volt, hogy gyakorolta a véleménynyilvánítás jogát, ez a helyzet megrázta a világot, és nem hunyhatunk szemet, nem fogadhatjuk el, hogy Pakisztánban ilyen dolgok történnek. Ez elfogadhatatlan. A civil és a katonai hatóságok fel kell, hogy számolják a, ezt a helyzetet, és meg kell, hogy szüntessék a talib fennhatalmat ezeken a területeken különösen aggályos a nők és a gyermekek helyzete. Az Európai Unió nem tarthat fenn együttműködési megállapodást, kapcsolatokat egy olyan kormányjal, amely semmit nem tesz, amikor gyerekeket támadnak meg az iskolabuszon, vagy amikor a lányokat kényszerházasságra kényszerítik, vagy eladják a gyerekeket, kizsákmányolják őket, sőt, esetleg arra tanítják be a gyerekeket, hogy ők szervezenek ilyen terrortámadásokat. A civil társadalomnak meg kell mozdulnia, és az Európai Unió be kell, hogy avatkozzon ebben a helyzetben. Köszönöm, próbára képviselő. Köszönöm, elnök úr. Obszén, obszén ez a helyzet. A talibánok e obszénitással vádolják Malala Yousafzai-t, aki azért szólal fel, hogy Pakisztánban a lányok is járhassanak iskolába. És az obszénitás miatt támadtak rá Malala Yousafzajra, az egyik lövés a fején érte, a másik a vállán. A talibán támadás oka nem csak vallási vagy politikai, hanem el akarja nyomni, el akarja törölni az alapvető emberi jogokat, és megtagadja a nők jogát az oktatáshoz és a méltó élethez. A talibánok ilyen civilitást és ilyen életmódot javasolnak, azzal, hogy tönkreteszik mások életét. Ezt a modellt támogatják. Természetesen mi elítéljük ezeket a gyáva fellépéseket, de azt akarjuk, hogy az egész iszlám, az úgynevezett mérsekelt iszlám is szóljon fel velünk együtt hangosan, és ítélje el ezeket a bűncselekményeket. Ha csöndben vannak, akkor az azt jelenti, hogy elfogadják, együtt élnek ezzel a helyzettel, és ez számunkra elfogadhatatlan. Köszönöm, Provera úr. Egy perce van Andri Kiene asszonynak. Köszönöm szépen. Ma itt az Európai Parlamentben Malala Yousafzairól van szó. Október 9-én a fejébe és a nyakába golyókat kapott, míg úton volt az iskolába az Európai Unió Malala és családja mögött van, és ez nyilvánvalóan kiderül állásfoglalásunkban is. Iszlamisták támadták meg a lányt, és azt mondták, hogy Malala Yousafzait megint meg fogják ölni, illetve merényletet kísérjenek meg ellene, hogyha felépül. Itt látjuk a helyzetet, a kényszerházasságokat, az embercsempészetet, a családon belüli erőszakot. A nők és a lányok helyzete Pakisztánban aggasztó. Az ország vezetése pedig támogatja az islamisták nőellenes álláspontját. A gyerekeknek iskolába kell járniuk, a gyerekeknek jobb oktatást kell kapniuk, hiszen csak is így tudjuk megakadályozni, megelőzni az ilyen jellegű támadásokat. Köszönöm. Köszönöm, Andra Kiene asszony. Csárnecki úr kap egy perces szót. Elnök úr, igen tisztelt hölgyeim és uraim, itt nem csupán arról van szó, hogy egy egyedi eset történt, nem. Sajnos ez az eset azt bizonyítja, hogy igazából ez a gyakorlat. Nem csak ebben az országban, hanem az egész régióban. Ez a szomorú valóság. Egy dolgot mindenképpen tisztán kell látnunk. Ki kell mondanunk azt, amit általában elhallgatunk. A társadalom nagy része ott elfogadja a tálibokat és gyakorlatukat. Ez az igazi dráma, hiszen a lakosság többsége mögöttük áll. Ez pedig az ország jövőjére is kifoghatni, és nem csak az ország jövőjére, hanem az egész régió jövőjére. Azt szeretném, hogy a szövetségeseinknek, nem csak az európai szövetségeseinknek világossá tesszük, hogy nem tűrjük ezt. Hiszen elég gyakran nem veszük észre, hogy mi történik. Köszönöm szépen, Csarnecki úr! Lambert asszony egy percre. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, látjuk azt, hogy nem annyira könnyű a talibánokkal szemben felállni. Amikor a közeli hozzátartozókat, a családtagokat megfenyegetik, sőt meggyilkolják. Malala nagyon bátor volt, és azok a lányok és fiúk, akik iskolába járnak, akkor is, ha megfenyegetik őket. Politikai és közfelszólalás, közfelkiáltás követte ezt a tragikus eseményt, és támogatnunk kell ezt a felbojdulást. Nagyon fontos volt a nők szerepe a parlamentben, ugyan pakisztáni parlament női képviselők hozzájárultak a törvények változatásához, csak ugye hát a törvényeket meg is kell valósítani. A talibánok, a talibok számára az oktatás az fenyegetés, úgy gondolják, az egy fegyver. Nagyon sok iskolát támadtak meg Pakisztánnak ezen a területén. Nagyon fontos, hogy az egyetemes oktatásba befektessen, a kormány és a nyitott kurikulumba, a tanterve mindenképpen támogatni kell őket. Tényleg ezen elnyomó erőkkel szemben fel kell lépni. Köszönöm szépen, Benion úr. Köszönöm szépen, elnök úr! Ez a sürgőség indítvány a brutális gyilkossági kísérletet elítéli, amelyet Malalán elkövettek a tálibok. Ha megengedik, gratulálni szeretnék az orvosoknak, mert a helyszínen és Pakisztánban és a Birminghami Queen Elizabeth kórházban látták egy pár napja, ott volt legalábbis Birminghami kórházban Malala, a lányok oktatáshoz való jogáért állt ki, az egész világot körbejárták ezek a képek. 7 millió gyermek nem jár iskolába Pakisztánban. Néhányan gyermekházasság miatt, mások a gyermekmunka miatt, mások azért, mert a szülők félnek, főleg a lányokat iskolába küldeni. A pakisztáni kormányt arra kell készíteni, hogy garantálja minden gyermek számára legalább az alsó fokú oktatást. Nagyon fog nagyon fontos az, hogy nagyon fontos a felügyeleti rendszer bevezetése. Pakisztán egy szuverén állam, nem lehet nekik megmondani, mit tegyenek, de támogatni kell őket ebben a nehéz helyzetben. Hogy lehet azt elfogadni, hogy azért akarnak valakit megölni, mert iskolába akar menni? Széles körben elítélték, csak a tálibok gondolják, hogy ez így van. Köszönöm. Murphy úr egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy nagyra becsülöm Malalát, nagyon bátor volt, kiállt az oktatáshoz való jogért. A tálibok életére törtek, Hát sajnálatos módon fiatal nők és lányok sorsa meg van pecsételve, a harmadik legveszélyesebb hely a világon, Pakisztán a nők számára több száz iskolát megtámadnak, tönkretesznek, lerombolnak radikális jobboldali iszlám csoportok, amelyek növekednek. Természetesen mindig az egyszerű emberek, kiváltképpen a nők azok, akiknek eh, viselniük kell ezeknek a katasztrófáknak a következményeit. A pakisztáni fejleményeket nem lehet választani az afganisztáni fejleményektől. A reakcionárus tálib eh, erők mm, felütötték fejüket mindkét országban, ezek összefüggnek, és nem eh, tekinthetők el az USA által vezetett afgán elleni támadásoktól, több mint 3000 életébe került mindez. Egy nemrégiben közétett USA jelentés azt mondta, hogy az össz haláleseteknek csak 2%-a magas rangú tiszt, tehát az USA további erőszakos támadásokat motivál, azt hiszem, hogy be kell fejezni ezt a háborút. Köszönöm, Murphy úr. Most akkor áttérünk a frakciók felszólalóira, de egy kék kártyát látok. Murphy úr elfogadja? Tenok úr szeretne feltenni egy kérdést. Murphy úr, lenne olyan kedves, hogy elmondaná, hogy az afganisztáni amerikai inváziónak mi volt az oka? Egy támadás, 3000 embert öltek meg, és ennek mi köze ahhoz, hogy egy iskolába járó lányt fejbe lőttek? Mi köze ennek az imperializmushoz? Magyarázza el, kérem. Nagyon egyszerű ezt elmagyarázni. Szeretném idézni azt a jelentést, amelyben az áll, hogy az amerikai invázió hozzájárult ahhoz, hogy eszkalálódott a helyzet. A afganisztáni megszállás és a pakisztáni helyzete víz volt az iszlamisták malmára. Ez a realitás, ugyanazok az erők lövik a lányokat, ugyanazok az erők támadják meg az iskolákat, amelyek azért jöttek létre, mert megszállták Afganisztánt. És uh, Afganisztánt megszállás alatt tartják, ez pedig radikalizálja a helyzetet. Tényleg azt hiszi, hogy a szeptember 11-i esetek miatt szállták meg Afganisztánt? Nem. Köszönöm. Akkor most áttérünk a frakciókra, és egy percre Korhola asszony kapszul. Köszönöm. Gondoljunk Benazir Buttóra, hogy mit hozott létre Pakisztánban. És 2010-ben megölték. Már akkor tudta, hogy meg fogják ölni a fundamentalisták, de mégis végezte a munkáját addig, amíg meg nem ölték. Most Malala esete azt mutatja, hogy mi történik ebben az országban, és hogy az erőszakot Pakisztánban és a világon mindenhol elítérik. Az oktatáshoz mindenkinek joga van. És nagyon fontos az oktatás a terrorizmus elleni harcban is. Malala esete azt mutatja, hogy nem mindenki ért egyet a tálibokkal, aki azon a területen lakik. Nagyon soknak el kell bújniuk a fejkendőjük, a burkájuk alá, és nem látjuk, hogy mit gondolnak. Pakisztánban nagyon sok gyerek nem juthat el iskolába, és a legtöbben közülük pedig lányok félnek a táliboktól, félnek az iszlamistáktól. Pakisztánban most egy hőst tisztelhetünk ebben a lányban. Azonban nem csak hadsereggel harcolhatunk a terrorizmus ellen. Látjuk, hogy tollal és könyvekkel is lehet a terrorizmus ellen harcolni. Köszönöm, Korhala asszony. Most az S és D nevében Géringer de Udenberg asszony kap Köszönöm, elnök úr. Októberben egy 14 éves lányt sebesítettek meg golyók a fejét és a nyakán Azért, mert iskolába ment. És iskolába akart járni. A tálibok pedig közölték, hogy mindenkit megölnek, aki megsérti a pakisztáni jogot. Malala hősé vált. A rezsim elleni fellépésével. Tavaly 162 merénylet történt iskolák ellen az iszlamisták részéről. Az elmúlt időkben a pakisztáni hatóságok intézkedéseket foganatosítottak, hogy védjék az iskolákat. Azonban valószínűleg sok minden a gyakorlatban nem fog történni. Azonban az Európai Uniónak mindenképpen támogatni kell Pakisztánt. Szorgalmaznia kell, hogy tartsa be a nemzetközi kötelezettségeket az emberi jogok tekintetében. Köszönöm szépen, Géringer asszony. Most a zöldek nevében egy percre Kill Nielsen asszony kapsz. Merci, président. Köszönöm, elnök úr hogyha nem adunk tollat a fiatal generáció kezébe, akkor a terroristák fegyvert adnak az ő kezükben. Malala 14 éves korában nagyon jól tudatában van annak, hogy a oktatása lehet harcolni a helyzet ellen. Fiatal pakisztáni lány, aki szimbólumá vált. A helyzet elfogadhatatlan. Afganisztánban a napi életet nyomorítják meg tíz évvel ezelőtt is az újságok első oldalára került, amikor Afganisztánban a afgán nők ellen léptek fel a talibánok. A helyzet és az, ezek az esetek folyamatosan ismétlődnek, és ezeket nem szabad elfelejtenünk. Ez az az üne, üzenet, amit az afgán kormány képviselők néhány héttel ezelőtt az Európai Parlament előtt ismertettek. Az utóbbi évtizedekben egyszerűen a tárgyalások során a kormány és a talibánok között nem sikerült előrelépést elérni. El kell, hogy ítéljük az ilyenfajta fellépéseket, és az Európai Uniónak viszont támogatnia kell a helyi női szervezeteket, amelyek harcolnak, hogy nyitva maradhassanak az iskolák. Köszönöm, Kilnézen asszony. Az ECR nevében Nikolson úr kap egy percet. Köszönöm szépen, Anak úr. Ezt azt kívánom, hogy Malala mielőbb gyógyuljon meg, hihetetlen bátorságról és szellemről tett tanúbizonságot 14 éve ellenére. Az oktatáshoz való jogért állt ki Pakisztánban. Azt hiszem, hogy ez mindenkire, mindenkit fel kell hívni. Malala több millió lányhoz hasonlóan nem tanulhat. Ez olyas, amit mi természetesnek veszünk. Az oktatáshoz való hozzáférés minden gyermek számára fő célunk, egyre világosabbá válik, hogy sok országban ez egy olyan probléma, amely nagyon-nagyon nagy mértékben a lányokat illeti. A millenniumi fejlesztési célok között, hát ha ezeket szeretnénk megvalósítani, akkor nem szabad megfelelkeznünk az olyan lányok sorsáról, mint Malala, akik napi szinten erőszakos cselekmények áldozataival válnak, borzasztó következményei vannak ennek. Remélem, hogy Pakisztán és az hasonló országok, amelyek kötelezettséget vállaltak a nők és lányok jogaival kapcsolatban, ezen célok eléréséért munkálkodnak. Mindent meg kell tennünk ezen országok megsegítés idegében. Köszönöm szépen. Most pedig a Belder úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak mint kollégám Nikolson úr, én is minél előbbi jobbulást kívánok Malalának. Reméljük, hogy súlyos sérüléseiből mielőbb fel tud épülni. Borzasztó dolog volt ez, ami történt. Ugyanakkor nagyon is deprimáló, ha megnézzük az oktatási rendszert, mert a szegénység gyakran arra kényszeríti a szegény szülőket, hogy madraszokba küldje a gyermekét, mert az ott ingyenes az oktatás, de hát igen, iszlám, tehát az intoleráns iszlám fundamentalista gondolatokat közvetítik. Nem csak a vallás, hanem ami a nők elítélését illeti. Tehát az egész iskola rendszer nem ö, kap megfelelő pénzügyi támogatást. Malala egy olyan régióból érkezik, ahol három lányból egy jár csak iskolába. Hihetetlen bátorságát, bátorságát figyelembe kellene venni a pakisztáni hatóságoknak. Valamit tenni kellene, mielőbb. És azt hiszem, hogy Brüsszel és Iszlamabad felé kellene tevékenykedjen. Eszája asszony. Köszönöm szépen. A tálibok gyilkossági kísérletének Malala Yusafaj egy tinédzser lány volt az áldozata, és ez azt mutatja, hogy bátran, fellépnünk, bátran kell fellépnünk a lányok jogainak érvényesítése mellett. Itt nagyon sok munkára van szükség, jogalkotási reformokra, de a legfontosabb az az, hogy a beállítottság változzon meg. A lányok iskolázásának érdekében számos blogot is olvastunk. Az iszlám országokban mérvadó a fiatal lányok iskolázása a fejlődés tekintetében. A pakisztán lányok iskolázottsága olyan alacsony, hogy igazából csak a lányok 12%-a tud olvasni. Itt a következő generáció számára sokkal jobb lehetőségeket kell biztosítani, hogy Pakisztánból egy jobb ország legyen. Köszönöm szépen, Eszaja asszony. Most egy percre Krecu asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. Csatlakozom azokhoz, akik elítélik ezt a borzalmas merényletet. Egy 14 éves lány lett a merénylet áldozata. Azt követeljük, hogy a pakisztáni kormány mindent megtegyen annak érdekében, hogy ismét biztonság legyen az országban, hogy érvényesülhessenek az emberi jogok. Ez a borzalmas merénylet azt mutatja, hogy minden lehetőséget ki kell használnunk, hogy a tálibok szörnyű tetteit megakadályozzuk. Ez a lány pedig olyan bátorságról tett tanúbizonyságot, ami példátlan, hiszen a blogjaiban állította pellengérre a pakisztáni helyzetet. A pakisztáni hatóságoknak be kell fejezniük a diszkriminációt, és az alkotmányban kell garantálni azt, hogy fiúk és lányok is lehetőséget kapjanak, hogy iskolába járjanak. A tálibok munkáját meg kell szüntetni. Köszönöm. És most a KSDI következik. Makavei asszony egy perc. Köszönöm. Európai Uniónak kötelezettsége, hogy megvédje minden polgár alapjogát. Ki se kell mondanunk, hogy ez mind a 27 tagállamban így kell, hogy működjön, de mindent meg kell tennünk, hogy megvédjük a nem EU államban élő polgárokat is. Kötelezettségünk, hogy az alapjogokat próbáljuk támogatni a pakisztáni gyerekek, nők esetében is. 14 évesen Malala Yousafzai megtámadták azért, mert föllépett a nők oktatása érdekében és ez is bizonyítja, hogy Pakisztánban mennyire elnyomják a nőket. Megtett már erőfeszítéseket Pakisztán azért, hogy a diszkrimináció ellen harcoljon, illetve a nők elleni erőszakos cselekmények ellen fölépjen. De meg kell, hogy értesük Pakisztán, hogy ez nem elégséges, hiszen a harmadik legveszélyesebb hely a nők számára a világon Pakisztán. Az Unió azt kell, hogy elérje, hogy az EU által biztosított támogatás, kereskedelmi, gazdasági kapcsolat ahhoz a feltételhez kell, hogy kapcsoljon, hogy az polgárok jogait biztosítsák. Megfelelő oktatást és biztonságot kell biztosítani a nők számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, a akkor asszony hozzászólását, Bazácko asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Függetlenül attól, hogy kinek milyen a vallása, mindenkinek joga van az oktatáshoz. Nem lehet eh, nemi alapi diszkriminációt nem elítélni. A talibán fellépése Pakisztánban veszélyezteti az ország eh, helyzet kifelé, és 2012-ben Talibánnal bekövetkezett konfliktus következtében 220 eh, iskolát eh, tettek tönkre, és több mint 700-at eh, tettek használhatatlanná. Fontos, hogy az iskolákat jobban megvédjék különös aggodalommal tölt el, hogy folyamatosan támadják azokat a fiatalokat, akik egyszerűen iskolába szeretnének menni. Ezek a támadások vallási alapúak, de nem gondolom, hogy lenne olyan vallás, amely megtilthatná a nők számára az oktatást. A pakisztáni hatóságoknak minden intézkedést meg kell ragadniuk annak érdekében, hogy elkerüljék a jövőben ezeket a támadásokat, illetve hogy a nők és férfiak számára ugyanolyan módon lehetőséget biztosítsanak az oktatáshoz való hozzáféréshez. Kálmán asszony parancsolja. Señora Kadenbach, minuto. Kadenbach asszony, egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, az elmúlt években a nők helyzetét az irodalom is feldolgozta, illetve a különösen fiatal lányok helyzetét azok az emberek, akik látták a vidéki térségeken az ő helyzetüket, leírták az egyes sorsokat, illetve azt, hogy hogyan tartják távol a fiatal, fiatal nőket az oktatásról, tanulásról, illetve hogyan kényszerítik munkára a házasságra lépő nők, nőket. És a nőket, nők függővé váltak idősebb bátyjaiktól, illetve férjeiktől A törvények, amelyeket Pakisztánban hoztak, fontos, hogy ezeket kövessék, és, már 30% a nőknek hozzáfér az oktatáshoz, de még nagyon sok tennivaló van. Melelej asszony esete egy súlyos felhívás, éppen ezért nekünk kell megvédenünk Pakisztánban az emberi jogokat, és azokat a lépéseket, amelyeket ott sikerült már elérni a parlamenti szinten, tudomásul kell, figyel, tudomásul kell vennünk, illetve ezek megvalósulását figyelmek követni. Tisztelt elnök úr, én voltam eh, egyik eh, tavasszal eh, az egyik kezdeményezője a pakisztáni a kislányok oktatása, oktatásáért hozott állásfoglalás egyik kezdeményezője. Utaltunk a diszkriminációra, amely Pakisztánban továbbra is létezik, a Talibán és az Al-Qaida továbbra is terrorizálja a társadalmat, és megakadályoz minden demokratikus reformot. Szeret, Malala Yousafzai családjával családjával együttérzek, és elítélem a pakiszt, azt a, a pakisztán társadalmat, arra kérem fel a pakisztán társadalmat, hogy ítélje el a azokat a köröket, amelyek tiltják és akadályozzák a gyermekek, lányok tanítatását. Nagyon fontosnak tartom a terrorizmus elleni fellépést és a nők és a férfiak egyenjogúságát. Köszönöm szépen, Ojuland asszonynak, Tenok úr következik. Tisztelt elnök úr! ez, az, ez a bűncselekmény, ez egy barbár bűncselekmény volt. Ez a kislány, akit ért ez a bűncselekmény, ez annyit követett el, hogy fellépett a lányok tanítatására. A pakisztán kormány képtelen arra, hogy kezelje a helyzetet és elítélje az ilyen bűncselekményeket elkövetőket a pakisztáni akár minisztereket is megtámadták azért, mert a talibán e, eltorzult filozófiáját e, megtámadták e, és kritizálták. Nem igazán találok szavakat arra, hogy hogyan tudnám elítélni ezt a bűncselekményt. Nagyon sokan szóltak fel ezen bűncselekmény ellen, sőt, még Pakisztánban is felléptek ezen bűncselekmény ellen akár muszlim és vallási vezetők is. Azt is el kell mondanom, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy, és nagyon büszke vagyok arra, hogy a kislány kezd felépülni az orvosok segítségével. Köszönöm szépen. Kukan képviselő következik. Köszönöm pekne, pán predseda, kolegyne Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, kedves kollégák. Ezennel szeretném támogatni azt a lányt, aki gyakorlatilag a muszlim nők jogaiért folytatott harc szimbólumává vált. Mindössze 14 éves volt a szóban forgó hölgy, de nagyon bátor volt, gyakorlatilag féltek tőle a talibánok. A nők jogai és a nők oktatáshoz való hozzáférése ezekért harcolt, és ez ijesztő sok muszlim társadalom számára. Ez nyilván nem meglepő a számunkra, ami viszont meglepő lehet az az, hogy ezek a társadalmak elmennek sokszor egészen odáig, hogy 14 éves gyermekek ellen harcolnak fegyverekkel, olyan gyermekek ellen, akik érvényre szeretnék jutatni az oktatáshoz való hozzáférés jogát. Ez egyúttal azt mutatja, hogy a talibán gyengül is, hogyha ilyen jogok ellen ilyen módon lép fel. Köszönjük szépen. Lánszlóf úr, parancsoljon. Egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elmondani, hogy hasonló esetek ahhoz kellene, hogy vezessenek, hogy elgondolkodjunk azon, hogy a multikulturalizmus valóban jó stratégia-e. Azt hiszem, a multikulturalizmus kudarcot vallott. Korábban azt mondtuk, hogy minden vita egyforma, ez nem igaz. Ahol az emberi méltóság sérül, oly brutális módon, mint ebben az esetben is például, ott a multikulturalizmusnak, az egyenjogúságról szóló diskurzusnak vége van. Úgy gondolom fontos megszabadulnunk az előítéleteinktől. Köszönöm. Köszönjük szépen, most pedig a bizottság kapja meg a szót. Tisztelt elnök úr! Ashton asszony, eh, Malálája kislány meggyilkolását súlyos mértékben elítélte, elmondta azt, hogy ez nagyon súlyos erőszak, és az alapvető emberi értékeket sértés Pakisztánban az emberi jogi védők tevékenységét is. Birminghamben a Queen Elizabeth kórházban lábadozik ez a kislány, és mi is jobbulást kívánunk neki. Nagyon zavaró az, hogy a pakisztáni talébán, amely felelőssé tehető a támadásért, azt mondták, hogy még egyszer meg fogják eh, próbálni megölni Malalát, eh, még akkor is, hogyha felépül. Azt várjuk a pakisztáni kormánytól, hogy biztosítson mindent eh, Malali számára, illetve a családja számára, illetve mindazok számára, akik hasonló fenyegetésnek vannak kitéve. Ez a kislány bátor lépést tett a Talibán ellen, akik 2009-ben levertek egy felkelést az, abban a térségben, ahonnan ő származik. Az oktatáshoz való hozzáférés az egyik alapfeltétele az Európai Unió számára Pakisztánnal való együttműködésnek. Külön figyelmet szánunk a kislányok számára az oktatáshoz való hozzáféréshez, és azt szeretnénk, hogyha Pakisztánban egy olyan oktatási rendszer alakulna ki, amely a vallási toleranciát is figyelembe veszi. Az Európai Unióban az emberjogi párbeszédek keretében Pakisztánban számos alkalommal felmerülnek ezek a kérdések, és eh, a főképviselő asszony is felvetette ezt a problémát júniusban az iszlamabadai látogatása alkalmával. Az Európai Unió arra bátorította a pakisztáni kormányt, hogy a nők jogai érdekében tegyen többet. Támogatjuk a nőjogi projekteket, az emberkereskedelem elleni projekteket, illetve a gyermekek és nők ellen irányuló erőszakos fellépések megszüntetésére irányuló projekteket Pakisztánban. Nagyon fontos új törvények születtek, és mi szeretnénk szorosan együttműködni azokkal a tartományokkal, amelyek részt vesznek a projektekben. Úgy érezzük, hogy az erőszak, a megfélemlítés csorbítja, illetve károsítja Pakisztán fejlődését. Szeretnénk erősíteni a meglévő párbeszédet biztonsági kérdésekkel foglalkozó rendszeres párbeszéddel, illetve az igazságszolgáltatáshoz és az emberi jogokhoz való hozzáférés témájában. A nők ellen irányuló erőszak is témáját képezi ennek a párbeszédnek, és reméljük az elkövetkezendő években megerősödik ez az együttműködés Pakisztánnal. Szeretnénk a demokratikus intézményeket támogatni, illetve a civil társadalom és központi részét kell, hogy képezze ennek a párbeszédnek a miniszterelnöknek igaza volt, amikor azt mondta, hogy Pakisztán nem engedheti meg azt, hogy gyermeke jövőjét katonai erők fenyegessék. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy segítsük azokat Pakisztánban, akik hajlandóak kiállni a terrorizmus ellen, illetve az ideológiailag motivált erőszakos fellépések ellen. Köszönöm szépen. Hét állásfoglalási indítványt kaptunk, és most rátérünk a kambodzsai helyzetre. Egy percre megadom a szót Anna Gomeznek.